lehet módosítókat benyújtani, szerdán szavazunk erről. A Dán hatóságoktól, a Dán hatóságok arra, arról tájékoztatok, hogy Karls Jensen 2013 decemberével Jörgensen kollégát eh, helyettesíti, illetve pótolja, hiszen Jörgensen kollega lemondott mandátumáról és miniszter lett. A lengyel hatóságok arról tájékoztattak, hogy december 17-én Sminyev Szalecki Léna Kolavska Bovinska helyére kerül, és Tadasz Rossz pedig Rafa Császkowska helyére kerül. Az általános és közvetlen választásokról szóló szabályok, valamint a házszabály negyedik cikke alapján